a... Most pedig folytatjuk. A tanács és a bizottság nyilatkozataira térünk át. A külügyek tanácsának a közel-keleti béke folyamatról szóló következtetései a témánk, és megadom a szót a tanács nevében Marström asszonynak. Köszönöm, elnök úr! Hölgyeim és uraim! A közelkeleti konfliktust egyik témánk az Európai Parlamentben volt már a svéd elnökség kezdetekor, és annak végén érdemes számot vetnünk a svéd elnökség elményeiről tekintetben. Carl Bildt külügyminiszter is itt volt az önök körében, és hosszú eszmecsere övezte azon az ülésen a közel-kelet kérdését is. Múlt héten a külügyminiszterek tanácsa is napirendre tűzte a témát, mi több konklúziókat is levont. Mind a 27 tagállam támogatta ezeket a következtetéseket, amelyek nagyon világosan megfogalmazták az EU álláspontját a közel-keleti béke folyamattal kapcsolatban. Ezen következtetések kell a tarsolyukban a tanács elnöke nagyon világos európai üzenetet tudott megfogalmazni, kimondva azt, hogy reményi, reméljük azt, hogy hogy jövőben újra kezdődnek a tárgyalások a felek között. Mindannyiunkat aggaszt az előrelépés hiánya, az is világos, hogy üdvözölnünk az Egyesült Államok erőfeszítéseit a béke helyreállítására, az ENSZ is el kell fogadja felelősségét, a tárgyalások megkezdése időben a Jeruzsálem jogállásával kapcsolatban a határok, a biztonság és a menekültek kérdését is rendezve. Az EU álláspontját tehát meghatároztuk, a nemzetközi jog alapján kell álljon, ezt többször aláhúztuk. Az Európai Unió álláspontja világosan kimondja, hogy a 67-es határok alapján egy két állami megoldást kell találnunk, és Jeruzsálem jogállását is rendezni kell. Jeruzsálem kapcsán világosá kell tennünk, hogy tényleg is békét akarunk elérni, akkor Jeruzsálem jogállása, mint a két állam fővárosa, a tárgyalások során rendezendő. Az izraeli-palesztin tárgyalások újrakezdése, újraindítása ebben az évben kapcsolód a telepesek ügyével. Jelenleg az izraeli kormány úgy nyilatkozott, hogy befogyasztja a település, telepesek beáramlását. A tanács üdvözölte ezt a döntést, reméljük hozzájárul a értelmes, tényleges tárgyalások beindításához. Ugyanakkor aggája figyeljük a december 13-i meghökkentő izraeli kormány döntést, mely révén a nemzeti prioritási területek egyikévé tették a telepesek, a telepek kérdését. Amikor Carson kollégám önök, az önök előtt szólt, december elején a felettesi szakbizottság előtte kérdésekről megígérte, hogy helyben figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és megtesz minden annak érdekében, hogy például a kelet-kelet helyzetet, a telepesek ügyét, a gázai ügyet ö, rendező megoldások szülessenek. Ebben a hónapban az EU és a tanács vezetősége világosá tette álláspontunkat a telepesek kérdésében, illetve Gáza elszigetelése ügyében, melyet szerintük elfogadhatatlan és kontraproduktív is. Fontos tehát, hogy a határok azonnal megnyitásra kerüljenek a gázai övezetben, feltétel nélkül, különösen a humanitárius segély, támogatás és, és személy mozgása előtt. Az ENSZ vonatkozó határozatot is, is be kell tartani, és a nemzetközi emberjogi pontokat a fogvatartottakat pedig szabadon kell bocsátani. A Gáza ügyében az Egyiptom és az Arab Liga béke erőfeszítéseit tovább kell folytatni, hogy, hogy, hogy az is fontos, hogy méltányos választások történjenek, ebben a térségben, hiszen ez világos, hogy Palesztina és Izrael közötti békét csak akkor lehet elérni, hogyha a Palesztina egységes. A diplomáciai erőfeszítések során Kelet-Jeruzsálem ügyét is figyelemmel kísérjük. Aggasztó, hogy Izrael igyekszik gyengíteni a palesztin jelenlétet, a lakosság számát Kelet-Jeruzsálemben, és fontos, hogy javít, javítani lehessen az élet, a palesztinak élet körülményeit ott. Nagyon fontos üzeneteket fogalmazott meg a tanács ezzel kapcsolatban, tehát emlékeznünk kell az Izrael és Szíria, valamint Izrael és Libanoni közötti megoldás fontosságára, és ez a, a közelkeleti béke záloga. Szíria, szíria vezetők úgy nyilatkoztak, hogy előrelépésre van lehetőség, ezt támogatjuk, hiszen az egész térség szempontjából fontos Szíria szerepe. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a vitát. Köszönöm szépen, Malmström asszony. Most pedig a bizottság nevében megadom a szót Ashton asszonynak. Um, thank you, President. The Council... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy hallhattuk, a tanács elfogadta múlt héten az állásolalást a közel-keleti eh, béke folyamattal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy határozott volt ez a lépés és nem szeretném megismételni azt, amit az elnökség már elmondott, de szeretném elmondani azt, hogy remélhetőleg sikerült helyreállítani a palesztinok bizalmát és akaratát a béke folyamatra irányulólag. Természetesen az elkövetkező időkben tovább számítok az önök segítségére. Azért hívtak meg, hogy beszéljek a politikai munkáról, illetve a kelet jeruzsálemi helyzetről. Kelet-Jeruzsálem elfoglalt terület Cisjordániával együtt. Az Európai Unió ellenzi a palesztin otthonok lerombolását, az izraeli települések létrehozását. Politikai szinten, diplomáciai csatornákon keresztül próbáljuk felvetni ezt a kérdést, de gyakorlati segítségnyújtáson keresztül is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A palesztin embereken próbálunk segíteni Kelet-Jeruzsálemben. Például nincs megfelelő iskolázás, iskolai hely a gyerekek számára, tehát próbáljuk az oktatást elősegíteni. Ezen kívül a kelet-jeruzsálemi kórházakon is próbálunk segíteni, illetve a palesztin fiatalokon is, akiket nagy mértékben sújt a munkanélküliség és pszichológiai problémák is. Kelet-Jeruzsálemben 4,6 millió euróba kerülnek a különböző tevékenységeink. A, állandóan kértük azt, hogy, hogy történjen valami, aggódunk a gázai övezetben élők helyzete miatt. A januári konfliktus óta nem sikerült a helyreállítást végrehajtani, és nincs megfelelő tiszta ivóvíz sem. Itt késedelem nélkül kellene fellépni, és csökkenteni kell Gáza függőségét a segélyektől. Itt az ideje annak, hogy cselekedjünk, és a tanácsi döntést megvalósítsuk, és újra részt kell venni a politikai megoldásban. A két oldal túl messze van egymástól. Én el fogok menni hamarosan a térségbe, és a fő célom az az, hogy találkozzak a főszerepvállalók szerepvállalókkal, és lássam azt első kézből, hogy hogyan lehetne változtatnunk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak az a célja, hogy sikerüljön végrehajtani az izraeli-palesztin tárgyalásokat, nem a tárgyalások miatt, hanem amiatt, hogy sikerüljön egy béke megállapodást kötni és tovább lépni. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a továbbiakban is sikertelenek maradnak a tárgyalások. 16 évvel ezelőtt írták alá a fő elvekről forró, szóló megalapodást. Minden kérdésről tárgyalni kell, akár csak Kelet-Jeruzsálem kérdéséről. Ehhez megfelelő időbeli tervre van szükség, és arra van szükség, hogy mind Izrael, mind pedig Palesztina megfelelő akaratot mutasson arra, hogy igazi tárgyalásokat szeretnének. Az Európai Unió mindkét félnek kész segíteni, és támogatja őket a tárgyalás nehéz útján. Én pedig azt szeretném, hogy Európa ebbe megfelelően vegyen részt. A palesztinoknak időt és helyet adjunk arra, hogy az izraelekkel kétoldalúan tárgyalhassanak, és hogy sikerüljön kiépíteni a palesztinok számára megfelelő struktúrákat, szervezeteket annak érdekében, hogy megbízható szomszédokká váljanak a térségben, bár meg vannak osztva, meg vannak osztva minden tekintetben, nagyon fontos az, hogy megfelelő tárgyalásokra kerüljön sor. Izrael megtette az első lépést azzal, hogy befagyasztotta a települések létrehozását. Remélhetőleg, hogy folytatódnak majd a megfelelő tárgyalások is. Az USA továbbra is nagyon fontos szerepvállaló marad a térségben, és az EU-USA partnerség a közelkeleten nagyon jó, van, jó volt. Nagyon fontos, hogy valósággá váljon ez együttműködés, és a kvartettet tehát is erősíteni kell. A béke folyamat megadása ezt sürgeti ugyanis. A békéhez a közel-keleten átfogó megoldásra van szükség, Szíriának és Libanonnak is fontos szerepet kell ebben vállalnia. Nekik is részét kell képezniük a megoldásnak, multilaterális keretet szeretnénk létrehozni, és ezt kiegészíteni az izraeli-palesztin kétoldalú keretet. Az elkövetkező hónapokban a parlamenttel szoros kapcsolatban fogok maradni. Tudom, hogy mennyire fontos szerepet játszik itt az Európai Parlament, nem csak mint költségvetési hatóság, politikai szinten is a delegációk együttműködnek eh, a palesztin jogalkotási tanácsa. Az elmúlt héten eh, ellátogattak a eh, megszállt palesztin területekre, és láthatták, hogy milyen agasztó a helyzet. Végezetül szeretném Örülök annak, hogy a parlament illetékes delegációja ezen a héten ismét összeül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eston asszony. Most pedig áttérünk a frakciók meghallgatására. Először is a néppárt nevében két percben. kasszulides úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Fiatal izraeli-palesztin fiatalok az EU-ba látogattak, és a jövőjük szempontjából egy megoldást próbáltak felvázolni, egy két államból álló megoldást a 67-es határok alapján, amelyeket, amelyet biztosítani kellene, és Jeruzsálem lenne mindkét állam fővárosa, de militarizálni szeretnék az izraeli államot, NATO garanciát szeretnének, és a menekültek helyzetét is szeretnék megoldani, méghozzá úgy, hogy ez a két állam összetételét ne változtassa meg. Ugyanakkor a politikusok még mindig vitatkoznak a megoldáson. Az egyiptomi kezdeményezés a palesztinok közötti megbékélésről még mindig függőben van, és a gázai kérdés rendezése is. A foglyok kiszabadításáról még mindig megoldatlan. Időközben azonban a keret jeruzsálemi EU küldött jelentése alapján a helyzet egyre inkább kilátástalan. Sajnálom azt a tényt, hogy Izrael egy demokratikus állam kevesebb figyelmet szentel annak a kárnak, amelyet bizonyos fellépései okoznak a nemzetközi közvéleményben és arra korlátozódik, hogy csak utólag próbál a kárenyhítésre törekedni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kasztulides úr. Atkins úr. Usted ha pedido... Ön a spontán felszólaláshoz jelentkezett, vagy Kászulides úrhoz szeretne egy kérdést intézni most? a spontán felszólásokhoz. Rendben, akkor most megadom a szót a szocialisták és demokraták nevében két és fél percben Svoboda úrnak. Danke, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. Tanács elnökkéhez fordulok, a bizottság főműkbizottjához. Köszönet illeti a svéd elnökséget a kezdeményezéseket, amelyek helyén valóak voltak. Gratulálok ezekhez. És Eston asszonynak is köszönöm, hogy első fellépése alkalmával felvetette ezt a kérdést. Közös ügy ez a biztonságpolitika szempontjából. Nem az fontos, hogy, hogy kiül itt a, a bizottság képviseletében az, hogy ön itt van, és válaszol a kérdéseinkre. Másodszorban a tanács ö, nyilatkozata helyén való, és semmiképpen sem Izrael ellenes. Sőt, éppen Izrael érdeke az, Izrael biztonságának és stabilitásának érdekét szolgálja, ezt hangsúlyoznunk kell. Mert ha mi európaiak. Aktívak kell legyünk, hogy tovább folytas, folytas tudjanak a tárgyalások, ezt szívügyünk kell legyen. Néhány nappal ezelőtt jártam az Egyesült Államokban, kongresszusbeli képviselőkkel tárgyaltam. Obamának nem sok lehetősége van, hogyha a kongresszus egy hangúan úgy foglalás, hogy nem értik a palesztinok helyzetét. Tehát mi is a terrorizmus minden formája ellen fellépünk, és amellett vagyunk, hogy minden foglalkozott katonát engedjenek haza a családjához. Ugyanakkor meg kell értsük a palasztinok rettenetes helyzetét is, megértéssel kell forduljunk az ő helyzetük irányába is. A 67-es határok ügyét is, Jeruzsálem nehéz helyzetét is figyelemmel kell kísérjük. Abszolút érthetetlen, hogy egyrészt a követ, az eddigi politika folytatását ha figyelembe vesszük, és ezt a két arcú politikát, amelyet Izrael fog, ö, ö, folytat, hogy egyrészt felfüggeszi a telepesek betelepítését, ugyanakkor pedig a nemzeti prioritási program részévé teszi a telepek ügyét. Ketté szakítja a palesztin lakóterületet a telepek sora. Mindez elfogadhatatlan, és az is, hogy a palesztinokat kitelepítik onnan. De rossz a képviselő majd állást is foglal, mi a parlament együtt a tanácsal és a bizottsággal kell kimondjuk azt, hogy a parlamenti képviselők joga az, hogy Gázába utazhassanak. Nem lehet megtagadni ezt senkitől sem. Nem fogadhatjuk el, hogy nem engedik a belépésünket, oda közösen fel kell lépnünk ez ellen. A nyíltság, átláthatóság legyen, kell legyen a feltétele a észszerű közelkeleti politikának, ezt hangsúlyoznunk kell. Köszönöm szépen, Szóda úr! Most pedig az Alde nevében, két és fél percben, Nitz Ütebruk asszonya szó. <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt bizottsági alelnök asszony, tisztelt soros elnökség. Malmström asszonya szeretném kezdeni. Szeretnék gratulálni a svéd elnökségnek, és szeretnék a tanácsi következtetésekhez gratulálni összességében, amit létrehoztak a közlekedettel kapcsolatban, de főleg a kelet-jeruzsálemi döntéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezt figyelmeztetés mindenki számára az, hogy legelső alkalommal a delegáció, az EU delegáció vezetőjeként szeretném elmondani, hogy mindenki elfogadta ezt a jelentést, és gondolom ez az első alkalom, hogy ez valóban megtörtént. Második sorban pedig a következtetések, amelyeket a svéd elnökség elé tárt, azt is elfogadták kellett jeruzsálemre vonatkozólag. Ez úgy gondolom, hogy ez már figyelmeztetés, és úgy gondolom, hogy az izraeli hatóságok is tudják azt, hogy mennyire fontos ez a fejlemény. A kollégák most a közlekedetről vitázunk már hónapok óta. Egy kis előrelépés történt, volt visszalépés is, volt ok örömre és volt ok kétségbeesésre is, de reméljük, hogy hogy, és a frakció is reménykedik ebben, hogy Izrael és a palesztinok békében tudnak majd együtt élni két külön országban, és minden esélyt megkapnak arra, hogy fejlődhessenek, és garantálhatják egymás biztonságát. Remélem, hogy ebben egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy milyen ideális lépéseket kellene megtenni ennek irányába, és hogyan tudnánk ehhez hozzájárulni. Jeruzsálem az egyik legszebb város a világon, és valóban különleges Jeruzsálem és környéke, és valóban tragikus az, hogy az itt élő emberek nem tudnak békésen együtt élni, és remélem, hogy főleg itt karácsony előtt, hogy sikerül majd ezt egyszer lezni Jeruzsálemben. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében kap szót fél, másfél percben Lukász asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék szeretném kifejezni, mennyire örvendetes az, amit a tanács és a bizottság elmondott. Kérdés azonban, hogy mikor lépünk túl a szép szavakon, és mikor lépünk a tettek mezeire hiszen ismételten ugyanazt és ugyanazt halljuk, biztosítanunk kell, hogy Izrael ezt és azt tegye, de ezt el kell érnünk, máskülönben Izrael mindig figyelmen kívül hagy majd bennünket, ahogyan azt eddig is tette. Tehát szeretném tudni, hogy a szempontból mit tehetünk annak érdekében, hogy tényleges előrelépés következzen be, mert szerintem ide itt meg kell említenünk az izrael való társulási megállapodás felfüggesztését is. Jeruzsálemmel kapcsolatban örvendetes a svéd elnökség kezdeményezése, és az, hogy mennyire tisztán fogalmazott arról, hogy Jeruzsálem kell, hogy legyen a két állam fővárosa. Fontos az is, hogy Izrael hagyjon fel a telepek létrehozásával Kelet-Jeruzsálemben, és ami az EU misszió jelentését illeti, ez a jelentés is egyértelműen megfogalmazza, a jövőképet, ami hiányzott eddig, Izrael politikája Kelet-Jeruzsálemmel kapcsolatban szándékosan arra törekszik, hogy a palesztin közösséget gyengítse a városban, és a palesztin fejlődést akadályozza. De a misszió vezetője arra szólította fel a tanácsot, hogy az ajánlásokat fogadja el a jelentéssel kapcsolatban. Éppen ezért a tanács részéről pontosan erre a lépésre van szükség mert ha az EU komolyan gondolja a két állammal kapcsolatos szándékát, akkor erősítenünk kell a palesztin identitás Kelet-Jeruzsálemben, és a misszió jelentése felvázolja azt, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet megtenni. Köszönöm szépen, Lukasz asszony. Az ECR frakció nevében másfél percben Fandalen úrja szó. Tisztelt eh, elnök úr, régóta beszélünk már eh, a közel-keleti béke folyamatról, de néha úgy gondoljuk, hogy soha nem fog ez eljönni. De mindkét félnek együtt kell ennek irányába dolgoznia. Valóban mindenfél részt tud -e vállalni a béke kialakításában. Izrael már tette lépéseket, például a gázövezetben, de ez nem igazán vezetett a békés megoldásra. Izrael bejelentette, hogy, a, hogy befejezi a települések kialakítását, illetve megszünteti a blokádokat. Netanyahu kormány ezen lépései izraeli szempontból érthetőek, viszont palesztin oldalról nem látok nagy előrelépést. A a palesztinok nem igazán igyekeznek tárgyalni. Megvan-e az akarat arra, hogy tárgyaljanak -e palesztin oldalról? Mahmoud Abbas igazából már csak papíron létezik, nincs igazából hatalma. Úgy gondolom, hogy palesztin oldalról is meg kellene mutatniuk, hogy valóban békét szeretnének. Senyor Vandalin! Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében másfél percben Trienta Filides úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő, örömmel fogadjuk a tanács december 8-ai döntését, <coughs> hiszen hangsúlyozza azt, hogy az Európai Unió támogatja a két állam létrejöttét, méghozzá az 1967-es határok alapján. Ennek ellenére, figyelembe véve az eddigi tapasztalatainkat, amelyeket a régióba tett látogatásaink során szereztünk, megjegyezzem, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint egy palesztin állam létrehozása lehetetlenség. Itt konkrétan a falra gondolok, illetve a palesztin házak, a palesztin lak, lakhelyek elpusztítására Cisjordániában, illetve és főképpen Kelet-Jeruzsálemben. Ezen telepeken körülbelül 500 ezer telepes él, főleg Kelet-Jeruzsálemben láthatjuk, hogy arra törekszenek, hogy egyfajta erődítményt hozzanak létre, és a palesztinokat arra kényszerítsék, hogy hagyják el otthonukat. Ebből pedig teljesen egyértelmű, tisztelt kollégák, hogy az izraeli kormány visszaél ezen vitákkal, hogy időt nyerjen. És arra törekszik, hogy keresztül vigye akaratát a palesztin területeken. Én azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy a két állam létrejöhessen, Izrael szemben kell döntéseket hoznunk, hiszen folyamatosan megszegi az emberi jogi normákat, és ez egy ösztönzés kell, hogy legyen az Európai Unió számára, hogy a kettes cikk értelmében szankciókat léptessen életbe. Hiszen egyfelől bíráljuk Izraelt, másfelől azonban pénzügyi szinten továbbra is együttműködünk vele, és azáltal gyakorlatilag Izrael politikáját támogatjuk, amely a palesztinokat arra kényszeríti, hogy elhagyják földjüket, és ezáltal csak az izraeli hatalmat bővítjük Palesztinában. Köszönöm szépen. Most pedig az RD frakció nevében Belder úr kap szót. Köszönöm. Megőrültek az európaiak? Ezt a retorikus kérdést kaptam az amerikaiaktól. Az oka ennek a kritikának a kongresszus részéről az az volt, hogy a tanács egy állásorolás tervezetében Kelet-Jeruzsálemet jelölte meg Palesztina fővárosaként. Az EP delegáció vezetéjeként másfajta kapcsolatot szerettem volna a transatlanti párbeszéd kapcsán. Akár csak a kongresszusi kollégáim, engem is megdöbbentett a tanácsi nyilatkozat. Én elítélem azt, hogy Jeruzsálemet így fel akarják osztani. Úgy gondolom, hogy ez rosszulhatna a közel-keleti béke folyamatra, és csalódott vagyok abban, hogy a külügyi kollégák hagyták magukat befolyásolni a svéd elnökség által. Tisztelt elnök úr, én ellenzem az említett tanácsi nyilatkozatot. Így nem igazán lehet arra ösztönözni a palesztin hatóságot, hogy tárgyaljon Izrael Izraellel. Ezen kívül ez ellentétes a kvartett azon elvével, hogy harmadik fél nem, ala, nem avatkozhat bele a kétoldalú tárgyalásokban. Az amerikaiak is erre hivatkoztak, amikor kritizálták a december 8-ai tanácsi nyilatkozatot. Izraelben jártam nem régiben, és láttam azt, hogy fokozatosan, lassanként lehetséges az, hogy a palesztin hatóságot és Izrael államát közelítsük egymáshoz. Gondoljunk CISZ Jordániára. Itt is lehetséges az, hogy lassanként áthagyjuk a, a, a, a vezetést, és szorosabb gazdasági együttműködés lehessen kiépíteni. Úgy gondolom, hogy inkább az együttműködésre kell helyezni a hangsúlyt Izrael és Palesztina között, hiszen ez a bevált európai formula. Köszönöm. Köszönöm szépen, Belder úr. A függetlenek nevében most egy percben Dolc asszony a szó. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Mint a parlamenti delegáció tagja, érdeklődéssel hallgattam a külügyi főmegbízott kommentáját a békefolyamatok kapcsolatban, és a bizottság nyilatkozatát is. De azért aggályomat nem változtatta meg. Izrael az egyetlen működő demokrácia ebben a térségben. E, és a taktika ellene az állami laktámogatott terrorizmus. Szerintem a bizottság nyilatkozatási a nem veszi figyelembe Izrael biztonsági gondjait, agájait, és a főképviselőt sem hallottam, hogy megremítette volna nyilatkozatában ezeket az aggodalmakat. Ezen túl szerintem a nyilatkozat túl nagy terheket ró Izraelre, felelőssétéve a tárgyalások elakadásáért, valamint a még itt való kérdések rendezésének hiányáért, különösen Jeruzsálem jogállásnak rendezéséért Izrael teszi felelősség oldalúan. Köszönöm, Dott asszony. Most pedig a további képviselők következnek. Két percben Szalafranka úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, hogy nagyon sajátos ez a vita, hiszen egyfelől itt van Márström asszony a tanács képviseletében. Reméljük, hogy hamarosan átül majd a bizottságba. Eston asszony pedig ott ül, ahol a bizottság ül. Hát kérdés majd, hogy hova ül át a jövőben. Minden esetre a tanács következtetései nem éppen optimizmusra adnak okot, sőt, nagyon is aggát keltőek, pontosan azért, mert a közel-keleti béke folyamatban hiányzik az előrelépés és az ENSZ biztonsági tanácsának határozatai, valamint a madridi konferencia és az úti terv döntései alapján. Tehát semmi új nincs a nap alatt. Az Európai Unió most is azt halljuk, hogy kész arra, hogy hozzájáruljon a problémák megoldásához, amelyekről itt is hallhattunk a két hozzászóló részéről. Kelet-Jeruzsálem, a víz, illetve a biztonság helyzete, valamint a határok problematikája. De, elnök úr, van számos újdonság, amelyről szeretném hogyha a vendégeink is szólnának. Egyfelől az, hogy a nyolc hónapos moratórium a telepek létrehozásával kapcsolatban, amelyről ugye az izraeli kormány döntött, ez kapcsolódik az új amerikai kormány munkájához, és szeretném azt is tudni, hogy hogyan vélekednek a tegnapi gázai nyilatkozatról, arról, hogy Hamas, a 22. Hamas képviselő a 22. évfordulón azt mondta, hogy nem hajlandóak engedményt tenni Izraelnek. Hogyan vélekedik erről, illetve a folytonosság törvényéről, amely az izraeli polgároknak megadja a népszavazás jogát arról, hogy az elfoglalt területekkel mi történjék, és végül hogyan vélekedik a Glaston jelentésről, illetve az ENSZ emberi jogi tanácsának véleményéről. Ezek az önvéleménye szerint előbbre viszik majd a békefolyamatot, vagy éppenséggel ellenkezőleg akadályozzák majd a békefolyamatot. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig két percben de rossz úr a szó. Köszönöm. Elnök úr. Két vállalásról szeretnék szólni, üdvözlendő ezeket a tanács nyilatkozatában, és amely talán, ez amelyek túl dinamikát visznek a folyamatba. Egyrészt, hogy támogatjuk a palesztin hatóság két éves programját az izraeli megszállás vége, befejezésére és a palesztin állam létrehozására, valamint az ENSZ készségét a palesztin állam elfogadására. Múlt héten egy hivatalos EP delegációt vezettem a megszállt palesztin területekre, és saját személyemmel láthattam újra az apartheid rendszer működését, amelyet Izrael működtet a palesztinok ellen, megfosztva őket otthonaiktól, elpusztítva azokat, a földjeiket, a kutyaikat és a, a szent helyeiket. A tanács nyilatkozatának publikáció után néhány órával delegációmtól megvonták a gázai belépés engedélyét. Semmiképpen sem egy baráti állam reakció ez és nem a megfelelő demokratikus kapcsolatok meg irányába szolgál ez a lépés Izrael részéről. Érzékelhető volt a reménytelenség a Hebronban és Kelet-Jeruzsálemben, ahol jártunk, a palesztin lakosság körében, és ahol a reménytelenség van, ott erőszak is lesz előbb-utóbb. Előre lehet most lépni, vagy hagyjuk, hogy a helyzet az egyre vadabb erőszak spiráljába csúszson, amely lehetetlené teszi a moderált mérsékelt palesztin vezetők helyzetét. Eston Báronőnek nagyon sok sikert kívánok abban, hogy újra erősítse az EU részvételét ebben a folyamatban, nem csak a kvartetten belül, hanem általában is, és egy olyan menetrendet határozzon meg, mely illeszkedik a palesztin hatóság két éves menetrendjéhez, azon elvek alapján, amelyeket oly bátran fogalmaztunk meg múlt héten. Fel kell lépnünk az emberi jogok védelme érdekében, és a piaci hozzáférés eszközével lehet ösztönözni Izraelt, akár szankciókkal is, hiszen a piacunkhoz való hozzáférés egy olyan ösztönző, mert rávehetjük Izraelt, hogy tartsa nemzetközi kötelezettség vállalásait. És végül rá kell beszélnünk az Egyesült Államokat, hogy sürgősen támogassa a tárgyalásokat ezeken az alapokon. Köszönöm, de rossza úr. Most pedig egy perc, Ben Davis úr kap szót. E Tisztelt elnök úr, a kelet-jeruzsálemi jelentés eléggé aggasztó, egyetemre tesz, hogy mi is a gond kelet Jeruzsálemmel, és itt etnikai tisztogatást láthatunk. A palesztinok otthonait szétromolják, a békére, béké reménye is szertefoszlik. Mit tehetünk? A tanács következtetéseit üdvözölni tudjuk, tudjuk, hogy ezek erősek. Az izraeli kormány azonban nem foglalkozott ezzel, azt mondták, hogy ez nem semmi újat nem tartalmaz. Azonban a gond az az, hogy ezt nem kötjük cselekedetekhez. Annyira hiszékenyek vagyunk, hogyha a szavainknak lenne hatása, akkor azt mondanánk, hogy felfüggesztjük a társulási szerződést, de egyetlen egy külügyminiszterünk sem vetette fel ezt a lehetőséget. Tehát felmarad a kérdés, hogy mi a helyzet a politikával. A politika benne van a következtetésekben, de mi lesz a cselekedetekkel? Izrael nem fog semmit tenni, kivéve, hogyha nem készítjük erre. Köszönöm szépen, Davis úr. Most pedig másfél percben Brandner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm Esten asszonyt itt az új posztján. Köszönöm a svéd elnökségnek is az állásfoglalást, illetve azt, hogy elismerik hogy a telepesek problémájának megoldása nélkül a két állam létrejötte hosszú távon nem megvalósítható. A misszió vezetők jelentéséről már többen említést tettek, mi is ezt nagyon jónak tartjuk, és ezzel kapcsolatban volna két kérdésem. Egyfelől, mi ennek a jelentésnek a jelenlegi státusza, hol teszik ezt közzé, másfelől pedig a bizottság, illetve a tanács mit tesz annak érdekében, hogy a benne szereplő ajánlásokat megvalósítsa. Konkrétan három ajánlást szeretnék idézni ezekből. Először is meg kell előzni az európai tagállamok részéről illetve szereplők részéről a pénzügyi tranzakciókat megfelelő Európai Uniós jogszabályozást kell hatályba léptetni, más felől pedig a kelet Jeruzsálemben létrehozott termékek nem exportálhatók az EU-ba, a társalási megállapodás értelmében, és az eredett megjelölések számára egyértelmű szabályozás szükséges. Itt nagyon konkrét, pontos javaslatokról van szó ebben a jelentésben. Szeretném tudni, hogy melyek lesznek a, köz- a következő lépések, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsuk. Köszönöm. Én is köszönöm, Brentner asszony. Egy percben Lőjerik úr a szó. Monsieur le Président, merci Madame la Commissaire et Madame la Ministre. Köszönöm szépen. Elnök úr, főképviselő asszony, köszönöm a nyilatkozatot. Európának két dokumentum van a kezében, amely a béke folyamatot támogatja. Egyrészt a svéd elnökség nagyon bátor nyilatkozata, melyet Malmström asszony az imént ismertetett, és amely arra hív fel bennünket, hogy a két állam megoldás felé törekedjünk a 67-es határok alapján Kelet-Jeruzsálem fővárosi státuszával, illetve van egy jelentés arról, hogy az izraeli hatóságok miképpen rombolják le a palesztin házakat, és miképpen sérti meg az emberi jogokat, miképpen igyekeznek elvágni Kelet-Jeruzsálemet Cisziordániától lehetlen téve a palesztin állam létrehozását a mi dokumentumainak nincs semmi súlya, hogyha nem, semmilyen cselekedettel nem érvényesítjük azokat, ezért kell lépnünk. Felfüggeszthetjük például az EU-izraeli társulási egyezményt, amennyiben Izrael nem tartja a tiszteletben a nemzetközi jogot. Lépnünk kell tehát annak érdekében, hogy leálljanak a települések létrehoz, telepek létrehozása, gáza elszigetelése, és hazatérhessenek a menekültek a politikai foglyokat szabadon kell bocsátani, és hagyd tegyem hozzá még azt is, beszéltünk a Salit szabadon bocsátásának ügyéről. Ezzel egyetértek, ám az EP fel kell hívjon még egy európai állampolgár szabadon bocsátása érdekében. Szala Amari ről van szó. Salit, az izraeli katonát is szabadon kell bocsátani, meg a, a, ezt a, az európai állampolgárt is. Köszönöm szépen, Buzutil úr következik. Da Billy Nifra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Engedjék meg, hogy hagyd dicsérjem meg a tanácsot a bátor következtetéseiért. Úgy gondolom, hogy soha nem láthatunk ennyire konkrét, merész következtetéseket, mint amilyeneket a múlt héten láttunk a tanács részéről, és ezért dicséret illeti a tanácsot. De most már a cselekedetekre kell koncentrálnunk, mert a kelet-jeruzsálemi helyzet egyre rosszabb, és ezt nem lehet így folytatni. Megszekték a nemzetközi jogot, és nagyon sokan szenvednek, kitelepítik őket otthonaikból, lerombolják otthonaikat, és ezért nem lehetünk most már nem mehetünk emellett el szó nélkül, mert hogyha továbbra sem hallatjuk hangunkat, akkor azt az üzenetet közvetítjük, hogy a diplomácia az alapvető értékeink semmit nem jelentenek. Nem hiszem, hogy megengedhetjük ezt. Nem hiszem, hogy ezt megengednék a saját tagállamainkban. Ezért cselekednünk kell, és létre kell hoznunk egy megfelelő klímát, amely bizalmat épít ki mindkét fél számára, és amely elfogadható mindkét fél számára. Szeretném Jordánia szerepét is megemlíteni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha ők részt vesznek ebben Ashton Bárónő új szerepe van most már a Lisszaboni szerződés értelmében. Ez egy nagyon fontos szerep, és ez az első alkalom, hogy konkrét megoldást tudnánk kínálni, egy hosszantartó megoldást a közel-kelet számára. Remélem nem veszítjük el ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Másfél percben Krocsetta képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ramalában jártunk, amikor megjött az a hír, hogy Európa a közelkeleti béke folyamata kapcsolatban egy új döntést hozott, és láttuk a mosolyt a palesztin képviselők arcán. Nagyon intenzív párbeszédet folytattunk, intenzív volt a tárgyalás, láttuk a gyermekeket is az utcákon, a hebroni országúton jártunk, ahol láttuk például azt, hogy egy 85 éves asszonyt kilakoltattak otthonából, és arra kényszerítették, hogy a szabad ég alatt aludjon. Láthattuk a szenvedést a palesztinok arcán, a palesztinok, akik európai alapokból hoztak létre egy olyan gyárat, amelyet aztán Izrael elpusztított. Izraelnek joga van ahhoz, hogy független állam legyen, de ugyan ehhez a palesztinoknak is joguk van. Megillet őket egy saját ország és egy saját útlevél. Az Európa Tanács döntése egy nagyon komoly előrelépés, de azonnal lépnünk kell, hiszen a palesztin konfliktus egy sokkal nagyobb konfliktusnak a csúcsa. Az izraeli hatóságok megakadályozták az európai parlamenti képviselőknek, hogy a gázai övezetbe ellátogassanak. Én úgy gondolom, hogy Barone, hogy Aston Báronőnek ebben a kérdésben lépnie kellene, hiszen nem tagadhatják meg azt, hogy meghallgathassák a szabad Európa hangját azon napok során, amikor Palesztinában jártunk, a palesztinok, a gyengék láthatták azt és érezhették, hogy Európának igenis többet kell tennie érdekükben. Köszönöm, Takula úr, másfél perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, biztos vagyok abban, hogy sokan gondolkozunk afelől, hogyan tudjuk a feladatunkat ellátni, mit írnak már rólunk a történelemkönyvek a jövőben. 49-ben, amikor Izrael megszületett, a e, erről is emlékezzünk el, és a, a svéd elnökség megfogalmazása kicsit furcsa ezzel kapcsolatban. Ki kell állnunk értékeink mellett, a demokrácia, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Izrael az egyetlen demokratikus állam a közel térségben nem szabad ö, olyan államokat segítenünk, amelyek nem demokratikusak, amelyek nem osztják értékeinket. Jeruzsálem felosztása, hogy két állam fővárosa legyen, abszolút elfogadhatatlan, semmilyen megoldás, ilyen megoldást nem fogadna egyetlen állam sem. Gondoskodnunk kell a felől, hogy Izrael fent tudja tartani a demokratikus rendszerét, saját fővárosát, és az Európai Unió részt kell vegyen az Európa, a béke folyamatban, diplomataként nem bíróként, hanem inkább orvosként, ha szabad ezzel a hasonlattal élnem. Elnök úr, nagyon sajnálatos, hogy az izraeli katonát nem bocsátották szabadon. Ez jó mutatja, hogy a Hamas hogyan, mennyiben osztja értékeinket. Hát sehogy sem. Most kell mozgósítanunk erőinket, és leráznunk azokat a haszontalan gondolatokat, amelyek a tanács nyilatkozatában állnak. Izrael demokrácia, közös értékeink vannak ezzel az állammal, és joguk van a békés élethez. Ezt a békét akkor lehet fenntartani, hogyha a Hamaszt és más terrorista szervezeteket nem támogatjuk tovább. És ezek nem folytatják terrorista támadásaikat Izrael ellen. Nem szabad támogatnunk terroristákat, biztosítanunk kell Izrael létjogát. Köszönöm szépen, Breprusz asszony a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió delegációs vezetői Jeruzsálemben és Ramallahban november 23-án a jelentésükben megállapították azt, hogy Izrael aktívan elfoglalja Kelet-Jeruzsálemet és megpróbálja izolálni elszigetelni Cisziodániától. Nem tudom, hogy miért nem a megfelelő konklúziókat vonták le, miért nem egy tényszerű jelentést készítettek. Pedig tudhatnák, hogy a jelenlegi fejlemények visszafordíthatatlanak, és így kételkedni lehet annak a lehetőségében, hogy egy valóban élhető életképes palesztin állam létrejön-e Izrael mellett. Nem igazán ad megfelelő üzenetet, pedig most lenne az igazi időpont arra, hogy Európai Unióként látható szerepet vállaljunk a régióban. Ez csak akkor lehet, hogyha bátrak vagyunk, annak irányába, hogy egyértelmű kijelentéseket tegyünk a világ felé, így kelet Jeruzsálemmel kapcsolatban is. Köszönöm szépen. Angurakis úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió politikája az Egyesült Államok illetve a NATO politikájával együtt továbbra is támogatja Izraelnek ezt a népírtását, amely a palesztin népet sújtja. Éppen ezért az izraeli hatóságok nem engedték az európai parlamenti delegációnak azt, hogy a gázévezetbe utazzon. Ebből azonban csak arra következtethetünk, hogy több időt kapnak az izraeli hatóságok, akiket háborús bűnökkel vádolnak, ahogyan azt az ENSZ is egyértelműen leszögezte. Éppen ezért az Európai Unió szavai, illetve a tettek nincsenek összhangban hiszen egyfelől egy, Izra, egy palesztin államot támogatnak saját határokkal, amelynek fővárosa Jeruzsálem lenne. Éppen ellenkezőleg Európa továbbra is Izraelt támogatja, Izraelt, amely ország telepeket hoz létre, és elszigeteli a gázai övezetet azzal a fallal, amelyet létrehozott. Én úgy gondolom, hogy védenünk kell a palesztin nép és a régió egyéb népeinek küzdelmét. Most pedig eh, Flasikov asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Azok a határozatok, amelyek a tanács mutati ülésén születtek, világosan bemutatják a probléma gyökerét, és az is látható, hogy jelentős áttörés, előlépés nem érzékelhető a kérdések rendezésében. Utalni szeretnék arra, hogy jól tudom, hogy aktív közvetítői szerepet kell ellátnunk annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a katasztrofális helyzetet a közel-keleten, amely mind a két közösséget, vagy mind a két államot sújtja. Palesztina és Izrael is részt kell vegyen ebben a folyamatban. A palesztinokat arra hívom fel, hogy vegyenek részt a tárgyalásokon, ragaszkodunk ahhoz, hogy a megállapodás útjában álló akadályokat is távolítsák el, az izraeli fél ne bontsa le a kelet-jeruzsálemi arab házakat, a fal létrehozása, fenntartása is elfogadhatatlan, ez nem magyarázható a terrorista támadások elleni harccal, vagy ellenintézkedésekkel. Alá szeretném húzni azt is, hogy a nemzetközi jognak kell érvényesülnie minden kérdésben. Úgy vélem az Európai Unió és az európai polgárok általában készen állnak arra, hogy segítő kezet nyújtsanak a feleknek. Eston asszonynak is csak azt tudom kívánni, hogy vigye sikerre ezt az álláspontot, és hozzon jó híreket a térségből számunkra. Köszönöm szépen, Tájnasz a szó egy percben. Frau Minister. Tisztelt asszony, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én tagja vagyok a palesztini jogalkotási tanács fenntartott delegációnak, és ö, nem tudtunk múlt héten eljutni Gázába, Izrael megtiltotta ezt. A gázai helyzet főként télen nagyon aggasztó, csak a lakosság 10%-a tudja magát fenntartani csempészetből. Az izraeli műveletek előtt ez fordítva volt, a gázévezetből a 90%-a el tudta magát látni. Igazából Izraelnek kellene gondoskodnia megszállt területeken élőkről. Úgy gondolom, eh, Izrael ezt nem teszi meg, ezért a nemzetközi közösségnek kellene itt fellépnie. úgy gondolom, hogy ha már az emberek 90%-ának nekünk kell segíteni, akkor jogunk lenne ahhoz, hogy láthassuk azt, hogy a pénz, amit folyósítunk, hova jut. Szia, Köszönöm szépen, Tány asszony. Most pedig egy percben Flotra asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Márström asszonynak a svéd elnökség képviseletében a tanácsi következtetésekhez. Ezek gyakorlatilag azt folytatják, amit már mi is hangsúlyoztunk. A béke folyamat, illetve a béke megvalósítása nagyon fontos a térségben egy évvel azután, hogy sor került Gáza katonai megszállására, inváziójára, a tanács és a Goldstone jelentés is a nyomonkövetést hangsúlyozta. Mi történt? A tanács elkötelezte magát amellett, hogy kivizsgálja a helyzetet. Másfelől örvendek annak is, hogy Kelet-Jeruzsálem lett kijelölve a jövendőbeli palesztin állam fővárosaként. De a következtetésekben hiányzik egy konkrét operatív opció szemben a misszió jelentésével, ahol szerepelnek ilyen opciók. Ezért érdekelne az, hogy milyen konkrét opciók állnak rendelkezésre ahhoz, hogy Kelet-Jeruzsálem esetében hogyan oldják meg a gazdasági kérdéseket, illetve a szociális problémákat. Köszönöm szépen, Hovit úgy a szó egy percben. E, Hadd üdvözöljem az új főképviselőt a e házban, és örülök annak is, hogy a tanács ilyen erőteljes állásfoglalást hozott tető alá. A Goldstone jelentésbe kapcsolatban Bild úrnak gratulálok, hogy ilyen hiteles és és becsületes módon írta meg a, a Galston jelentést, és azt hiszem, hogy Malmström asszony is elismételhette azt, amit nagykövete az ENSZ előtt mondott el, hogy az Európai Unió sürgeti Izraelt és a palesztinokat, hogy hiteles, tényleges, független vizsgálatot indítsanak az emberjog sértésekkel kapcsolatban, amelyeket a konfliktusban megvalósultak. Hadd kérjem az elnökséget, és a, megkérdezze meg, hogy, a, hogy vajon a főképviselő tudja-e, hogy a brit kormány úgy döntött, hogy különbséget tesz majd a palesztin területekről importált élelmiszerek, illetve az illegális településekben létrehozott élelmiszerek importja között. Vajon az Európai Unió követi -e ezt a, a, a tanácsot? Mi, mint közvetítők fizetjük meg a béke árát, de mint fogyasztók sem szabad, hogy mi fizessük meg a konfliktus számláját. Köszönöm szépen, Tremosza úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy a közelmúltban kifejtett európai álláspont a tanács következtetése, amely elismeri Kelet-Jeruzsálemet egy jövendőbeli független palesztin állam fővárosaként, károsan érintheti az európai erőfeszítéseket arra vonatkozólag, hogy közvetítő szerepet játszunk a felek között ellentmondhat a célkitűzéseinknek, hogy ebbe a nagyon is sújtott régióba békét vigyünk. Én úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy egyoldalúan és váratlanul bejelentenénk a palesztin területek számára egy fővárost, sokkal kívánatosabb és hasznosabb lenne, hogy az Európai Unió arra koncentrálna, arra koncentrálna erőfeszítéseit, hogy egy valós demokrácia létrejöttét ösztönözni a palesztin területeken. Például úgy, hogy támogassa a nem erőszakos mozgalmakat. Ez a demokráciának is kedvezne, és ezáltal egy megfelelő beszélgető partnerre is találna a régió. Jeruzsálem státusza ezt két oldalon kellene a palesztin, palesztinoknak és az izraeliknek megtárgyalniuk. Én úgy gondolom, hogy a két nép számára a két állam megoldása, két demokrácia a két nép számára, ez sokkal kívánatosabb lenne, hiszen a demokrácia a béke előfeltétele. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tremosa úr. Most pedig áttérünk a spontán felszólalásokra. <laughs> Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Ο κύριος Γκέλλερ... Rendben, megkezdjük akkor a spontán felszólalásokat. Keller úr következik. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is örülök annak, hogy Ashton Bárónő a bizottság oldalán foglalt helyet. Remélem, a jövőben is így lesz ez. De lenne egy kérdésem a tanácshoz a külügyi tanács következtetéseiben nem utaltak a, kelet, a közel-keleti kvartetre. Nem egyezik a véleménye a tanácsnak a kvartett munkájáról, vagy más van a hátterében. Ezen kívül a Hamász, ez a sajnálatos módon fontos politikai csoportulás sem szerepel a következtetésekben. Mi ennek az oka? O, i kiria ris, Vízasszony a következő hozzászóló. Voilà, merci, monsieur le président. Monsieur le... Köszönöm szépen. Elnök úr. Janik úr majdnem kétszer olyan hosszan beszélt, mint rá szabott idő, én azonban nem húznám túl hosszúra. A svéd elnökség, ö, ö, ha megengedi, hogy őszinte legyek, miniszterasszony, azt kell mondanom, hogy kelet jeruzsálem az, hogy Kelet-Jeruzsálem legyen a jövő palesztin állam fővárosa, szerintem diplomáciai hiba. Nem a, a tartalmi lényeget illetően, hanem a deklaráció maga hiba, hiszen ez megelőlegezi a tárgyalások végeredményét. Ilyen módon tehát elkerülendő, hiszen a tagállamok nem támogatták egyértelműen ezt a döntést. Igen, egy nyílt fővárosra van szükség, vagy megosztott fővárosra, de 2000 óta része a tárgyalási csomagnak a város jogállása is. Nem lehet azon tehát kiemelni abból. E házban is láttuk, hogy többen felszólaltak. Tehát ez egy nyílt főváros kell legyen, nem szabad ráerőltetni a menetrendet a felekre, hanem meg kell várni a párbeszéd végeredményét, a párbeszédet erősíteni kell, a palesztinokat és izraelieket is, hagyva, hogy saját maguk döntsék el sorsukat. Elnézést, hogy hosszabbra húztam, de mások meg két-három percig beszéltek. A catch the eye felszorolása csak egy percesek le- lehetnek. Sajnálatos módon most fél percet elvett más felszólalóktól, de szeretném elmondani, hogy öt felszólaló van a listán. Sajnálom, hogy mások nem kaphatnak szót a spontán felszólalások kapcsán. Latford a következő. Thank you, President. The... Köszönöm, elnök úr. A tanács nyilatkozata üdvözlendő, bátor lépés az EU részéről, Fontos, hogy erőteljesebb szerepet játszunk a kvartett erősítésében. Vajon a tanács és bizottság egyetérte abba, abban, hogy az egyesek által követelt lépés, még szerint bolykottálni kéne Izraelt, éppen hogy a negatív lépés van. Nem lehet valamit bolykotálni egy államot, és közben a tárgyalásra ö, rábeszélni. Szerintem a megfelelő megoldás az, amelyet a tanács konklúziója hangsúlyoz, hogy erősítsük a két adó kapcsolatokat Izraelrel, bármennyire is csábító lehet más szerepet játszani, a tanács csak akkor játszhat fontos szerepet, politikai és gazdasági szempontból is, hogyha ellenáll annak a csábításnak, amelyet, amelyet egyesek, egyes pártok frusztrációja ösztönözhet, hogy büntessen vagy szankcionáljon egyik vagy a másik felett büntesse. Túl bonyolult helyzet ez ahhoz, hogy ilyen egyoldalú lépéseket tegyünk, és aláásná az Európai Unió hitelességét, hogyha nem arányosan lépne fel a két félel szemben. Weiger úr, egy percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én sem támogatom a fenyegetések, illetve a szankciók hangoztatását, hanem a mm, konstruktív párbeszéd híve vagyok. De úgy tűnik számomra, hogy itt számtalanszor elhangzott az, hogy Izrael egy demokratikus állam. Izrael azonban nem jár el demokratikusan, amikor úgy bánik a palesztinokkal, ahogyan azt teszi. És akkor sem jár el demokratikusan, amikor a célunk elérésére törekszik, tehát hogy létrejöjjön két olyan állam, amely békésen egymás mellett létezhet. Éppen ezért Páronő, azt hiszem, hogy ön ma nagyon sok biztatást kapott annak érdekében, hogy hatékonyabb európai külpolitikát alkalmazzon, amely jobb eredményeket mutat majd fel. EU, Izrael eddig csak egy papíron létező tigrisként tekint ránk, de nem vesz bennünket komolyan, és nem törekszik velünk a párbeszédre, sem a problémák megoldásához. Tász úr, egy percben. Not here. Nincs itt? Stász úr? Not here. Nincs itt. Atkins képviselő a következő zászóló. Elnök úr, mint delegáció tagja, én is voltam Palesztinában múlt héten, és világosá vált számomra, hogy vannak értelmes emberek ott, akik hisznek abban, hogy a két állami megoldás ö, már nem bír eséllyel. Mert hogy Izrael tovább építi a falat, Kelet-Jeruzsálemben is, elvágva attól a Cisziordán területeket. Vajon milyen lépéseket teszünk, hogyha az egy állami megoldás valóságá válik. Mit tervezünk erre? Vajon az elnökség és Eston asszony tudja-e, hogy egyes értelmes nézetek, nézetei a, a, a kvartett lépéseit hogyan értékelik helyben? Vajon ennek a tevékenységnek a költségeit arányosak-e hatékonyságával, amely jelenleg nullával egyenlő? A kírjus Tannok to? Tannok úr egy percre. Egyetértek Lieberman izraeli külügyminiszterrel, aki szerint az, ez a szöveg jobb, mint az előző svéd elnökségi szöveg, de nem szól egy szót sem a kvartett elveiről, és arról, hogy a Hamas továbbra is terrorizálja a palesztin hatóság tisztviselőit és a lakosságot Gázában. Vajon Bild minisztere, külügyminiszter miért nem, járt, miért nem mutatta meg szolidaritását a demokratikus Izraellel, amikor a térségben járt? Vajon Kelet-Jeruzsálem meg annex tálásáról miért szól egyoldalúan? Európai Uniónak kiegyensúlyozott kell állást foglalnia, értékelve Izrael demokratikus rendszerét, és azt, hogy Izrael részt vesz Európai Uniós programokban. Fontos, hogy bizalmat építsünk Izrael, és kinyilvánítsuk az Európai Unió jó akaratát a zsidó állammal szemben. Köszönöm szépen, a tanácsadója Malmström asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a nagyon jó vitát. Néhány konkrét kérdésre szeretnék választ adni, és szeretnék néhány eh, lezáró megedzést tenni. Nagyon fontos ez a kérdés, nagyon fontos eh, a következtetéseket eh, megvizsgálni. Mind a palesztineket, mind az izraelieket felszólította az EU, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat abban a szellemben, amelyet a jelentésben is javasoltak. A kvartettel kapcsolatban igen, és utaltunk a kvartetre, utaltunk arra, hogy a kvartetnek növelnie kell az erőfeszítéseit. A Hamasszal fenntartott tárgyalásokat, Hamasszal kapcsolatos dolgokat, illetően pedig itt felszítottuk a vezetőket, hogy Hamasszal tartsák meg a kapcsolatokat. Ez nem teljesült azonban, Örülök annak, hogy itt az Európai Parlamentben ekkora a támogatottsága a következtetéseknek. Természetesen tudjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy támogassuk a közel-keleti béke folyamatot, és mindannyian frusztráltak vagyunk, amiatt, hogy lassan halad ez a folyamat. sok minden nem úgy valósult meg a területen, ahogy szerettük volna. A svéd elnökség részéről azt remel, reméltük, hogy majd az Obama kormány előre viszi a izraeli-palesztin tárgyalásokat. Nagyon fontos az, hogy az EU és az USA egymás mellett együtt dolgozzanak. Ebben a kérdésben kitartónak kell lennünk, konzekvensnek kell lennünk, ki kell tartanunk az üzenetünk, üzenetünk mellett Kelet-Jeruzsálem esetében. Örülök annak, hogy egyetértés van a következtetéseinket illetően. Ezen következtetések alapját képezhetik az Európai Unió további munkájának, illetve az intézmények további munkájának. Az Európai Unió hozzájárult ahhoz, hogy gazdasági és szociális feltételek javuljanak Cisziordániában, ezen kívül előkészítjük az önálló palesztin államnak a működését, és ez nagyon sok munkát igényel. A konfliktusra megfelelő megoldást kell adnunk, és minden problémát figyelembe kell vennünk. Nem lehet egy olyan megoldást létrehozni, amely tényeket hoz létre. Olyan megoldásra van szükség, amelyben mindenki részt vesz. Az arab-izraeli konfliktust meg kell oldanunk, sikerült lépést előre tennünk, és minden intézmény egyetért ebben, és remélhetőleg együttműködés megfelelő lesz ebben a témában. Köszönöm szépen, Márström asszony, most pedig végezetül a bizottság nevében Esten asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy az a kérdés, hogy hol ülök, ez visszatérő kérdés lesz. Itt ülök, mert szemben ül a tanács, vagy lehet, hogy egy olyan helyet kellene találni, amely egyelő távolságra van máshonnan is. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt vagyok Ceciliával, és nagyon elégedett vagyok, hogy együttműködhetek vele. Ami a vita kapcsán meglepett hangdottam a hozzászólásokat, az az, hogy egyetértünk abban, hogy valóban a két állam létrehozására törekszünk, és ez az egész témakör nagyon nagy lelkesedést várt ki a képviselők részéről. A képviselők is láthatták a helyszínen, hogy mennyire rettenetes ott a helyzet. Ami jelentős a tanácsi következtetésekről, az az, hogy nagyon egyértelműek, és számomra meghatározzák a csapás irányt, hogy merre kell haladjunk, ami pedig szintén egyértelmű, és köszönettel tartozom ezért az elnökségnek, az az, hogy elhatalmasodott a frusztráció itt a parlamentben, azért mert a dolgok nem haladnak, és különböznek a nézetek, de a cél akkor is ugyanaz. Bármilyen nézeteket is vallanak a különböző képviselők, azt hiszem, hogy vannak hasonló elemek, amikor meg próbálom felvázolni a jövő felé vezető utat ebből a vitából. Egyfelől vannak ugye politikai kérdések, amelyeket joggal hangsúlyoztak, milyen kapcsolatunk kell, hogy legyen. A vita kezdetén ez felettébb fontos számomra. Egyfelől a kvartetnek be kell bizonyítania, hogy képes a munka ellátására, képes megerősíteni a szerepét, Blair úrral is beszéltem már a munkájáról, és Clinton külügyminiszterasszonynal is beszéltem mindenről. Nagyon fontos, hogy működőképes legyen a kvartett, ezért meg kell erősíteni. Másodszorban pedig vannak a régióval kapcsolatos szélesebb értelemben vett kérdések azon országokról, amelyeket be kell vonnunk a folyamatba. És legfőképpen az a fontos, hogy maga az EU mit tesz és itt kitérnék arra, ami szerintem a gyakorlati szempontból fontos. Számos kollega felvetett konkrét kérdéseket arról, hogy például a címkézés terén az, e- az Egyesült Királyság mit tesz, illetve a misszióvezetők jelentése, az abban megfogalmazott ajánlások, megvalósíthatóak-e. Ezeket mind alaposan meg kell fontolnunk. Ugyanakkor arra kell törekednünk, hogy támogatást biztosítsunk Említettem, hogy 1200 osztálytermet kell létrehozni, tehát komoly kötelezettséget vállaltunk Fayed úr terveivel, és ami a jogállamiság létrehozását is illeti, elköteleztük magunkat. És a gyakorlatban dolgozunk azon, hogy javíthassunk a helyzeten azon emberek számára, akik nap mint nap ott élnek, és akik felénk tekítenek segítségért. Ez a legfontosabb gyakorlati aspektus, amelyet hangsúlyoznom kell. Szeretném jellemezni a munkámat, azt, hogy mit fogok tenni. Vannak politikai és gazdasági lehetőségeink, én ezt a két területet össze szeretném kapcsolni, és meg szeretném nézni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a már eddig végzett munkánkat, hogyan tudjuk a kvartettet hatékonyabbá tenni a tanács és a bizottság egymás mellett dolgozik, de ezt jó lenne egybe ötvözni, hogy a helyszínen végrehajtott munkánk tényleg eredményeket érjen el. Tehát gyakorlatilag a két fél csatlakozzon, hogy megoldást találjunk és békét teremtsünk. Döntő fontossággal szerepünk, és én készen állok arra, hogy a tanács és a bizottság támogatásával döntő szerepet játszhatunk a területen. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát erről a napirendi pontról, és a napirendünk értelmében egy szóbeli kérdés következik. A Lisszaboni szerződés határbelépésének következtében az egyéni jogokat érintő korlátozó intézkedésekről. Boszkurt asszonynal kapjuk, kezdjük meg a vitát, aki három perc